colleagues, I think it's time to start. We know... Üdvözlöm a jelenlévőket. Tudom, hogy vannak olyan petíciót benyújtók, akik úton vannak a házban, de elkezdjük formálisan a napirendet, a legelső pedig a napirend elfogadása, és akkor utána rögtön a 24-essel kezdünk. Ez a 0307 per 2017-es. Ezek a brit EU, tehát a brit állampolgárok, akik az Európai Unió területén laknak. És ezzel a változtatással, ugyanis ezt délután beszéljük meg, elfogadjuk a napirendet. Van néhány bejelentésem. Az egyik az, hogy nagy boldogsággal üdvözlök egy új kollégát, Fanny Fonten, aki más szakbizottságokban is volt már az ENVI szakbizottságban is nagyon sok petíció foglalkozik a környezetvédelemmel, tehát nagyon jó együttműködésünk lesz, és nagyon jó időben csatlakoztál hozzánk. Tehát nagyon jó erősítést kapott a Peti csapata. Fanni, felállnál, hogy megismerjenek? Még egyszer üdvözlünk, és mindenki nagyon kedves lesz hozzád. A tagokat is szeretném informálni, hogy nem lesz délután Dán tolmácsolás. Nincs annyi tolmács. Nincs elég Dán tolmács. Ma délután, hiszen egy nagy esemény zajlik, a migrációról szervez Tajani elnök egy megbeszélés, és mindenki ott van. És a 11 a svéd, a dánokat megkérem, hogy kapcsoljanak át a svédre, mert a svéd az nagyon hasonlít a dánra. Business today on the agenda. Tehát ma már Nincs egyéb ügyünk, de nagyon-nagyon érdekes témáink vannak. Az első dolgunk az az, hogy megnézünk egy tanulmányt a Brexit hatásairól, és megnézzük, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz a petíciós jog és a petíciós bizottság hatáskörére. Eleanor Spaventa professzor tartja az előadást. Üdvözlöm! Egy kis emlékezett frissítés. A szakbizottságunkban tavaly 140 petíció foglalkozott a brit népszavazással, szinte egy, pontosan egy éve, június 23-án, és Nagy-Britannia és az EU közötti kapcsolatok képzik a témánkat. És ma a petíciót benyújtóktól halljuk első kézből a helyzetet, és a tárgyalások még nagyon korai szakaszban vannak, még nem tudunk mindenről beszélni, és nem tudunk természetesen választ sem adni a petíció benyújtóknak. Itt van a brit állandó képviselet képviselője is, tehát meghallgatja az összes kérvényezőt, és szeretném megkérni őket, hogy a tárgyalásokba vigyék el ezeket a témákat is. Tehát először is ma délelőtt meghallgatjuk a szakértők nézeteit, utána Michel Barnier küld egy videó üzenetet, utána meghallgatjuk kolléganőnket Danuta Hübnert, aki az Európai Parlament Brexit ügyvivő testületének elnöke és az Alkotmányi Bizottság elnöke. Utána pedig meghallgatjuk a kérvényezőket egész nap. De először is kezdjük a tanulmányjal. Ez egy nagyon-nagyon hatékony, hasznos dokumentum, így néz ki, és mindenkinek ajánlom, itt a szobában, itt a teremben is megvan. Most Mindenek előtt átadom a szakértőnknek a szót Eleanor Spaventa professzornak. Um, thank you very much and thank you very Köszönöm szépen a meghívást és a felkérést, hogy megírjam ezt a jelentést, tanulmányt. Amikor megkaptam a megbízást, akkor a Peti bizottság a brexit kapcsolatos petíciókra éppen elkezdett reagálni, és rájöttünk, hogy a petensek és petíciók többsége a polgári jogokkal kapcsolatos és csoportosítható. A tanulmány elvégzésének első fázisában a 27 tagállamban élő angolok, britek jogaival, utána pedig a fordított helyzetre foglalkoztunk, és 25 kockázati területet tártunk föl, amelyeket figyelembe lenne érdemes venni a tárgyalások során, véleményünk szerint. És kiemeltünk ezek közül néhányat, ahol a polgárok különösen ö, veszélyeztetettek. Ami a választási szabályokat illeti, az EU-ban élő Egyesült Királyságbeli állampolgárok, ezen túl csak britek, helyzetét vizsgálva azt láttuk, hogy egyes, elég sok petens tett panaszt már az eljárásokkal kapcsolatban. Hiszen ugye a választási szabályok minden tagállam saját kompetenciájához tartoznak, az Európai Unió ebbe nem szól bele, a szerződések alapján nem is tehetné ezt, és ezért nem meglepő módon, bárhol is éljenek a britek, Európában, elvesztik, elveszthetik eh, az ottani szavazás jogát. Otthon ugyan szavazhatnak, de ö, eh, abban a tagállamban, ahol ö, eh, eddig szavaztak, már nem szavazhatnak majd csak akkor, hogyha erre külön eljárásban az adott tagállam lehetőséget biztosít. A britek, a 26-ok, 27-ekben élő britek elvesztik majd az önkormányzati helyhatósági választási jogosultságukat, is, nem csak az európai parlamenti választási jogaikat, ha csak megint csak erre külön szabály ennek az ellenkezőjét nem mondja ki a jelenlegi szabályok szerint Írországban szavazhatnak továbbra is a britek a nemzeti jog alapján. Ami a petíciós jogot és az ombudsmanhoz való fordulás jogát illeti, megint csak különbözőségeket látunk a brit állampolgárok a 27 másik tagállamban továbbra is fordulhatnak az ombudsmanhoz és nyújthatnak be petíciót, mert ez a lakhatás helyéhez kötött jog, de elvesztik azt a jogukat, hogy az európai polgári kezdeményezésekben részt vegyenek, mert ez csak az európai állampolgárok joga. Az Egyesült Királyságban élő EU állampolgárok állítólag minden jogukat megőrizhetik ott, választási jogaikat. Az pedig még eldöntetlen, hogy az angol nyelv a Brexit után megmarad-e hivatalos nyelvnek. Az európai polgári kezdeményezések szinte mindegyikét eddig például angolul fogalmazták meg, mert ez mégis csak a legbeszéltebb közös nyelv az EU-s tagállamok között. Ha az angol megszűnne hivatalos nyelvként, akkor az európai polgári kezdeményezéseknek is ez aláshatná a működő képességét. Érintettek még a brit állampolgárok EU27-ekben gyakorolt jogai közül a következők. Nem azt akarom itt javasolni, hogy mit tegyenek a döntéshozók, itt még nem tartunk, és nincs is erre kompetenciám, de megpróbáltam, megpróbáltuk a kockázatokat összegyűjteni. A bizottság a tárgyalási napirendjét nyilvánosságra hozta. Ez egy nagyon átfogó dokumentum, és egyet tudok vele érteni. A fő motivációja az, hogy amennyire csak lehet minden migráns állampolgár minden jogát megőrizhesse. Az Egyesült Királyság is ki fogja adni hamarosan tárgyalási mandátumát. Ha Brexit utáni helyzetet nézzük, ugye az EU jog szerint sokféle tartózkodási típus van, nullától három hónapig terjed a rövid idejű tartózkodás, ez általában feltételhez nem kötött, bárki utazhat, tartózkodhat három hónapig bárhol. Viszont a vízum kötelességet ez már befolyásolja, külső állampolgárok esetében. A Brexit szempontjából azok a legveszélyeztetettebbek, akik az úgynevezett középtávú tartózkodás által érintettek, a három hónaptól öt évig terjedő kategóriába, tehát majd mindjárt ki is fejtem, hogy miért. Az öt évet meghaladó tartózkodás, jogszerű tartózkodás az gyakorlatilag már az állandó ö, lakhelyet jelenti, és ilyenkor már gyakorlatilag minden szempontból az ilyen tartózkodó minden olyan joggal rendelkezik, amivel a, az állampolgárok az adott országban. Nos, először elmondanám, hogy mik az érvényben levő szabályok, és melyek ezek a kimutatott kockázati területek. Az EU állampolgároknak joga van mozogni, lakni az EU-n belül, és nem diszkriminálható a nemzeti hovatartozás alapján. Családegyesítési joga van minden EU állampolgárnak, és ez eléggé nagyvonalú, nagyvonalúbb, mint a nemzeti jogban szokásos. Az Egyesült Királyságban a családegyesítés jogát azonban eddig is már sokkal jobban korlátozták, mint más tagállamokban. A saját tagállamba való visszatérés joga, akár családdal együtt, akár család nélkül, ugyancsak ilyen alapjog, ez is kockázati terület, mert előfordulhat, hogy olyan britek, akik az EU-ba költöztek és utána vissza akarnak költözni, a nemzeti jog alapján nem biztos, hogy ezt megtehetik. Az európai állampolgárokat nem lehet kiutasítani az EU egyik tagállamából sem, bár a gyakorlati végrehajtás ennek nem tökéletes, és adott esetben, bár kevés ilyen helyzet van, az EU-s állampolgári jog felülírja a nemzeti állampolgárságból fogadó jogokat. Hogyan működik ez jelenleg, a jelenlegi szabályok alapján, nagyon egyszerűsítve fogom előadni. Alaphelyzetben egy EU-s állampolgár bárhol lakhat tehát, de azért bizonyos feltételekhez kötődik mindez, attól függően, hogy gazdaságilag aktív és gazdaságilag függetlene. A gazdaságilag aktívak azok, akik vagy dolgoznak egy tagállamban, vagy vállalkoznak ott. Az EU jog szerint, aki dolgozik, munkavállaló, és ez egy nagyon széles körű definíció, aki bármilyen értékteremtő tevékenységet végez. Ez a részmunkaidős foglalkoztatást, az egy-két-három órás, heti három órás munkavégzést is már munkavégzésnek tekinti ilyen értelemben, és az ilyen emberekre vonatkozik a védelem. Később rámutatok majd, hogy azért a a részmunkaidőben dolgozók, meg a nulla munkaórás szerződéssel dolgozók azért mégiscsak ki vannak téve kockázatoknak, pláne a Brexit kapcsán, mert már most is történik az egyes tagállamokban jogsértés velük szemben, ez az egyes Királyság kilépése után eh, különösen várható, és aki jelenleg aki vállalkozik, ott nincs semmilyen feltétele a vállalkozási kezdőtőkének, tehát ha valaki kimegy Franciaországba és ott el akar kezdeni vállalkozni, nem kell bizonyítania, hogy neki van alaptőkéje, vagy hogy mit fog csinálni. A gazdaságilag aktív személyek a teljes egyen jogúság alapján dolgozhatnak az adott tagállamban, tehát attól függetlenül, hogy részmunkaidősek, teljes munkaidősek, vagy vállalkozók, és így tovább. Vagy ez például a nők szempontjából különösen fontosra válhat néha. A gazdaságilag független személy, vagy állampolgár az, aki ugyan nem végez gazdasági tevékenységet, de meg tud élni valamiből, mert ehhez megvannak a forrásai, és van egészségbiztosításuk. Ilyenek például a diákok, akik ösztöndíjat kapnak, és nyugdíjasok, nagyon sok brit nyugdíjas él az EU-ban, és a szociális ellátás szempontjából az nyugdíjasoknak nem is kell teljes körű egészségügyi biztosítást kötniük, mert nyugdíjas státuszuk alapján jogosultak egészségi ellátásra, egészségügyi ellátásra. Sok EU-s állampolgár nincs is tudatában annak, hogy a jogszerű lakhatás joga megilleti bárhol, és hogy az egészségbiztosítás joga is megilleti. Ez azért van így, mert a legtöbb EU-s állampolgár nem azért költözik egy másik EU országban, mert a szociális ellátásra akar szorulni, hanem többnyire a munka okán ö, mozgunk az EU-n belül. De ezt is meg lehetne csinálni, hogy valaki elmegy egy másik EU-s tagállamba, és a szociális ellátást igényel. Két szenáriót elemeznék most. Először a britek eu beli helyzetét, aztán pedig az EU-s állampolgárok Egyesült Királyságbeli helyzetét. Nem akarom alulbecsülni az Egyesült Királyságban élő európaiakat fenyegető veszélyeket, vagy fordítva, minden megállapodás kérdése, de nem teljesen szimmetrikus ez a viszonyrendszer. Tanulmányomban rámutatok arra, hogy ugye nincs precedens jog, amire itt támaszkodhatnánk, ilyesmi először fordul elő, ezt tudjuk, értjük, de Ha jóhiszeműen költöztek EU polgárok meglévő jogaik alapján az Egyesült Királyságba, és ott hirtelen részlegesen vagy teljesen jogfosztottá válnának, ezt a helyzetet kétféleképpen értelmezhetjük, vizsgálhatjuk, már elméleti szinten is akár, és fordított helyzetedben is a brit állampolgárokat az EU-ban lehet úgy tekinteni, mint korábbi EU állampolgárokat, akiknek a korábbi EU állampolgárságából fakadóan megmaradnak a jogaik, vagy úgy is lehet ezt nézni, sokan ezt javasolják, hogy ezek egyik napról a másikra harmadik országbeli állampolgárnak minősülnének, ez persze nagyon kínos lenne számukra. Én én az első megoldás híve vagyok, hogy aki már volt EU-s állampolgár, az ne el az ebből fakadó jogait csak úgy. Az EU-ban élő briteknek legalábbis a legtöbb korábban szerzett jogát továbbra is garantálni kell a Brexit után. Miért fontos ez? A tanulmány táblázatosan mutatja be, hogy milyen élethelyzetek adódhatnak, és milyen alapokon lehet az állampolgársági csoportokat kialakítani. Ami a brit állampolgárokat illeti, ha őket speciális státuszúnak tekintjük, akkor minden lakhatási és munkavállalási jog megilleti őket, nem lehet minimál bér követelményt támasztani velük szemben, és a diákok, nyugdíjasok helyzetét pedig mindenképpen kezelni kell. A nyugdíjasoknak ugyanis joga van bármelyik tagállamban élni, de ezt a szociális rendszerek együttműködése tette eddig lehetővé és ha nem születik megállapodás a szociális ellátások koordinációjáról, akkor hát gyakorlatilag elesnek ettől a jogtól. Ami a diákokat illeti, itt is gond van, mert a legtöbb diák, én magam is egyetemi tanár vagyok, a legtöbb diák nincs tudatában annak, hogy mennyire fontos az, hogy egészségbiztosítása legyen. Ők könnyedén elmennek egyik országból a másikba, anélkül, hogy megkötnék az új biztosítást. Jó, az ő esetükben talán kevésbé okoz ez gondot, mert még van családjuk, még tudnak hova nyúlni, de a PhD diákok között, akik már fiatal felnőttek, nagyon is gyakran okoz gondot, a petíciókból látjuk ezt. A brit állampolgárok ö, ö, olyan helyzetbe is kerülhetnek, hogy olyan lakhatási kártyát, engedélyt kapnak, mint a harmadik országból jöttek, és azok családtagjai, még ez is garantál nekik valamilyen mértékű jogot. Száj! Hogyha úgy döntünk, én már Említettem az állampolgárságot, illetve a forma, a korábbi EU-s állampolgárságot, és ez alapján nem lehet már holnapra harmadik ország lakóinak, állampolgárainak nevezni az érintetteket. Hiszen akkor nem lenne túl boldog a helyzet, hiszen a brit állampolgárokra más beutazási feltételek vonatkoznának az összes tagállamban. Ezzel majd a tanulmányom végén foglalkozom. Tehát itt akkor be kellene mutatni bizonyos vagyoni helyzetet, minimális jövedelmet, és például azok, akik nulla órás szerződésekkel dolgoznak, különleges feltételeknek lennének kitéve bizonyos tagállamokban az önfoglalkoztatottak egyáltalán nem kaphatnának vízumot, és teljes mértékben a nemzeti jogok szabályoznák az emberek védelmét. És ezek az emberek akkor költöztek más országba, amikor EU-s állampolgárok voltak. Tehát nem, nem arra gondoltak, hogy majd Brexit lesz, és utána nem lesznek EU-s állampolgárok. Tehát mindenképpen védeni kell ezeket az embereket elképzelhető, hogy a Schengeni vízumkövetelmények vonatkoznak majd rájuk, hát erről természetesen tárgyalni kell. És öt év lakhatás után olyanoknak minősülnének, mint a harmadik országok állampolgárai, akik életvitelszerűen laknak egy Európai Uniós tagállamban bármi is történjen, úgy gondolom, hogy minden polgár számára kockázatos következményei lehetnek a megoldási formáknak. Az állampolgárság perspektívájából is a bizottság ezt feketén-fehéren kijelentette. A brit kilépés időpontja után lesz releváns. Nagy-Britanniában arról van szó, hogy a 15-ös cikk nagyon nehezen igazolható. De erről majd később beszélek. Amit az intézményeknek ténylegesen meg kell tenni, az az, hogy világosan meghatározzák, hogy mit értenek munkavállaló alatt. A bizottság számára, a foglalkoztatási főigazgatóság számára készítettünk egy tanulmányt, amiben az volt, hogy a legtöbb tagállam nem követi az iránymutatásokat a munkavállalók tekintetében, amelyekről az Európai Bíróság döntött. Számos tagállam megvon bizonyos jogokat a dolgozóktól, hogyha egy bizonyos óraszámot nem dolgozik le. A Brexitben ez pedig alapvető lesz. Hiszen, hogyha nem ismerjük el a dolgozók jogait, egy atipikus szerződéssel bíró dolgozó jogait, akkor elvesztik a státuszukat ezek az emberek. Tehát nagyon-nagyon komoly problémáról van szó. És az európai tagállamokban különféle gyakorlatok vannak. De, hogyha egy bizonyos állampolgár átköltözött egy másik tagállamba, és igazából a Brexit előtt nem minősült ott munkavállalónak, az ország törvénye értelmében, akkor minden jogát elveszti. Fel lehet tartani a foglalkoztatás kritériumát munkanélküliség esetén is. De ebben az esetben mindenképpen jelentkezni kell a munkanélkülisége foglalkozó hivatalban. Tehát nagyon sokan jelentkeznek, de sokan nem jelentkeznek. Azért, mert mondjuk valaki elmegy júniusban nyaralni, visszamegy szeptemberbe, és hogyha nem kérnek munkanélküli segélyt, akkor lehet, hogy a helyzet annyira megváltozik, hogy az ember elveszti a jogait. Tehát az, hogy valaki regisztrál a munkanélküliséggel foglalkozó, a munkaügyi hivatalban munkanélküliként nem befolyásolhatja a Brexit utáni státuszt. Igazából ez egy büntetés lenne azok számára, akik eh, munkanélküli állapotba kerülnek. És eh, amennyiben mondjuk gondoz, a gondozáson dolgozunk, gyermekek, gyermekgondozással, idős gondozással foglalkozunk, akkor a státusz hirtelen megszakadhat. És ez pedig nem tisztességes. És akkor a post-Brexit státuszukat elvesztenék a gondozásban dolgozók. A legtöbbek nők. Tehát ez, ez a nők problémája elsősorban. Véleményem szerint az átfogó egészségbiztosítás hiányát nem kell itt figyelembe venni, és az megvan az európai egészségbiztosítási kártya az európai állampolgárok számára. Tehát a, a polgárokban egy olyan érzetet keltettünk, hogy nem kell átfogó betegbiztosítást, illetve egészségbiztosítást kötniük, mert úgyis megvan nekik az Európai Egészségbiztosítási Kártya. A bizottság világossá tette, hogy az a szándéka, hogy védeni akarja az uniós polgárok családját, amikor a Brexitről tárgyal. Tehát, hogyha valakinek a házastársa harmadik országból származik, akkor alapvető az, hogy megtartsa a jogát, jogait. És ne felejtsük el, hogy nagyon sok gyermeket fog érinteni a dolog. És a gyermekek jog, oktatáshoz való jogát is mindenképpen figyelembe kell venni a megállapodásban. Óriási problémák lesznek, és már látjuk Nagy-Britanniában ezeket a problémákat, például amikor ott lakhatási engedélyt igényelnek az emberek. És ismét. Igen. Tehát akiknek munkája van, akik boldogak, az sok polgár számára nem a norma. Nagyon fontos az, hogy milyen fajta igazolásokat kérünk az állampolgároktól, hogy bizonyos jogokhoz jussanak. Ennek pedig a 27 tagállamban egységesnek kell lenni, hogy ne hagyjunk a tagállamokra ezen a téren túl sok mozgásteret, mert bizonyos tagállamok hatékonyabban, más tagállamok kevésbé hatékonyan foglalkoznak ezzel. Tehát az igazolások beszerzésénél lehetővé kell tenni, hogy az érintett bármilyen módon igazolást szeressen a, szerezzen a saját életéről. Mi történik a, az Egyesült Királyságban lakó európai polgárokkal? Én tényleg remélem, hogy nem változik a státuszuk. Nincs könnyű helyzetben Nagy-Britannia, és tehát valaki például az egyetemen dolgozik, tehát az egyetemen nagyon sok EU-s polgár dolgozik, én is. És euh, igazából egy automatikus munkavállalási engedély lenne a megoldás, de ez jól működne az olyanok számára, mint én vagyok, akiknek van egy állandó munkaszerződésük. Ez sokkal nehezebb azok számára, akik kölcsön munkaerők, vagy idény munkások, akik részmunkában dolgoznak, vagy nulla órás szerződésben vannak, és így tovább. Tudjuk, hogy nagyon sok ilyen EU-s polgárban. Gondoljunk például a vendéglátóiparra, ahol rengeteg e, ilyen atipikus munkaszerződés van. Az időzítés kérdése is problémás lehet, hiszen pillanatnyilag a brit hatóságok három hónap után ismerik el egy munkavállaló munkavállalói státuszát. Tehát akik tipikus szerződéssel dolgoznak, azoknak nincs problémájuk, de a többieknek, akik atipikus vagy prekárius munkakörben vannak, sokkal nehezebb a helyzete. Tehát például a híres lengyel vízvezeték szerelő el kellene, hogy hagyja Nagy-Britanniát, nem lenne joga ott maradni, hogyha nincsen egy hosszú időre szóló állandó munkaszerződése. Tehát ez az, ezek az önfoglalkoztatottak. És igazolni kellene egy minimál jövedelmet is. Nagy-Britanniában eléggé drága a vízum, és ez a Brexit után sem fog változni. A családtagok számára katasztrofális lenne a helyzet, hiszen pillanatnyilag a családtagoknak is van egy minimális kereseti előírás, és igazából ez magasabb, mint egy minimál bér, tehát ezer font. Tehát akik kevesebbet keresnek, ismét problémába kerülnek. Tehát nem, nem az én tisztem, hogy itt javaslatokat tegyek Nagy-Britanniának, hogy hogyan viselkedjenek, de az ajánlásaim inkább arra vonatkoznak, hogyha tárgyalnak, akkor alkalmazzák, tehát ne követeljenek egy bizonyos szintű minimálbért, lehet, hogy a munkavállalók nem is tudják, hogy lehetőségük van jogorvoslatra. Tehát, hogyha kapnak egy levelet, hogy a munkaszerződésük véget ért, akkor mehetnek haza. De van, van még joguk eljutni egy másik szintre. Tehát az önfoglalkoztatottaknak nincsen jellemzően minimál jövedelme. És Nagy-Britanniában az állandó lakóhely igénylése eléggé bonyolult, tehát nagyon sokféle igazolást kell beszerezni. De alapvető, hogy azok, akik Nagy-Britanniában élnek és dolgoznak, tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak. Ez, ez, ez a minimum. És a brit kormánynak is érdeke ez, hiszen mondjuk, hogyha három millióan adnak majd be lakhatási kérelmet, akkor ennek a kezelése nem olyan egyszerű. A gazdaságilag nem aktívakat nem kell büntetni azért, mert például nincsen egy átfogó egészségbiztosításuk. És ez természetesen Nagy-Britanniában is téma. Tehát ez egy olyan kérdés, amely nyitva marad. Amit szerintem tennünk kellene, az az, hogy a gazdaságilag nem aktívak saját maguk fizessék a állami egészségbiztosítást, ami sokkal olcsóbb, mint egy privát biztosító. Természetesen eh, a brit polgárok visszatérési joga is legyen követelmény, hiszen nem úgy mentek el más országokba, hogy eh, majd nem lesznek EU-s polgárok. Öt év eh, után lehet az állandó lakatási engedélyt kérni. Az Európai Bíróság azt mondta, hogy a 2048-as rendelet szabályozza a lakhatósági engedélyt. Tehát egy gazdaságilag nem aktív polgárnak bizonyítani kell, hogy volt 5 évre visszamenőleg egészségbiztosítása, és hogy van egy minimális jövedelme, illetve valamennyi pénze. Tehát hat hónapot ott kell tölteni az országban minden évben, és nagyon sok probléma van az igazolásokkal. Én úgy vélem, hogy a legkomolyabb veszély az igazolások beszerzése, a bizonyítékok, és azoknak a helyzet, akik jó hiszeműen költöztek egyik országból a másikba. Nagyon sokan elfelejtettek regisztrálni a munkügyi hivatalnál, hogyha munkanélküliek lettek, és ezek a polgárok pedig nagyon rosszul járnak. mert a politikai ajánlások, ezeken el kellene gondolkozni, és igazából az idő fogja megmutatni, hogy a Brexit után hogyan néz majd ki a lakhatási engedély, a tartózkodási engedélyek helyzete, de optimista vagyok. Úgy gondolom, hogy a kockázatokat mindenképpen csökkenteni kell, tehát itt például az egyik legfontosabb dolog, amit az embereknek meg kell tenni, hogy jelentkeznek a munkügyi hivatalnál, hogyha munkanélkülivé válnak, akkor kapjanak segélyt. Tehát, hogyha bizonyos dolgozók elvesztik a munkájukat, akkor ez előtt tegyenek valamit. Említettem már, hogy nagyon sokan a gondozásban dolgoznak, nők, és akkor ez egy gender probléma is, hiszen ezen a területen eh, elsősorban a nőket érinteni a Brexit. Azt hiszem, hogy itt most be is fejezhettem. És eh, tehát itt a megállapodás visszavonása is szóba került, és van egy táblázat is a tanulmányban, és a táblázatot mindenki megnézheti. Nagyon jó, köszönöm szépen. And, and thank you for, thank you for being with Köszönöm szépen, Spaventa asszony, köszönöm, hogy ellátogatott ide. Remélem, hogy tud még itt maradni, mert lehet, hogy a kollégáknak lesznek kérdései. Viszont már most, ki, most is késésben vagyunk, nagyon sok petíció vár arra, hogy hozzászólhass, hogy elmondhassa véleményét. De itt van körülbelül Hübner asszony is, kollégánk. És itt van Michel Barnier is, aki csak virtuálisan van itt, egy videóüzenetet küldött. Tehát Michel Barniernak adom meg a szót, így a videokonferencia segítségével. Dear Cecilia, ladies and gentlemen.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 Thanks to Michel in his absence. It was good that he sent a message. Köszönjük szépen Michel Barnier-nek ezt az üzenetet. Most pedig Danuta Hübner következik, aki az Alkotmányügyi Bizottság elnöke, ez a szakbizottság illetékes Brexit ügyben. Hübner asszony természetesen nyomon követi az Európai Parlamentben ezt az egész folyamatot, és a Brexit bizottság tagja is. Köszönöm szépen, szépen Cecília! Köszönöm, hogy 5 perc erejéig itt elmondhatom az én álláspontomat, és köszönöm ezt a kiváló tanulmányt, ez Paventa asszony tanulmányát. Egyébként nagyon sok jó tanulmány született már Brexit ügyben, illetve a polgári jogokkal kapcsolatban, polgári jogokkal kapcsolatban. Az Európai Parlamentben a képviselők, tehát a kollégák egyébként nagyon értékelik a petíciós szakbizottság tevékenységét ebben a témában, tehát hogy a Brexitnek milyen hatása lesz az emberek millióinak életére. De szerintem nem csak a jogok, az állampolgári jogok kérdéséről kell beszélni, hanem a mindennapi életben is lesz hatása a Brexitnek, tehát az életminőségünkre is kihat ez majd. Ugyanakkor mindannyian úgy gondolkodunk az Európai Parlamentben, hogy az Európai, az Európai Uniós jogrend alap kérdése az, hogy az európai polgárok jogai mennyiben tudnak teljesülni, és természetesen az Alkotmányügyi Bizottság is nagyon komolyan kezeli ezeket a kérdéseket, és a tárgyalók, az Európai Unió tárgyalói is ezzel a háttérrel mennek el a tárgyalésre. Egyébként egyértelmű, és ezt leszögezném, hogy az európai polgárok joga mindenképpen prioritást élvez a tárgyalások során, és egy nagyon komoly konszenzus van az Európai Parlamentben, de máshol is, és ez sokszor nem következik be, tehát az összes európai intézmény egyetért ebben. Bárnyé úr is azt mondta, hogy ez egy példátlan összefogás a 27 tagállam között, nem mondom, ugyanez igaz az európai intézményekre, tehát az állampolgári jogok mellett eh, mindenki erőteljesen ki fog állni. Spavente asszony, a jelentésében, tanulmányában sok dologról beszélt, mint a Brexit eh, következményei, de és számukra nagyon fontosak a konkrét eh, esetek, ügyek, számukra az információforrás. Nem csak a Betiben, hanem az Európai Parlament más szakbizottságaiban most az adatgyűjtésnél tartunk, tehát nagyon fontos az, hogy minél jobban megértsük, hogy miről is van szó, ezzel is felkészülünk a tárgyalásokra. Aztán a szerzett jogokkal kapcsolatos jogesetek száma nagyon korlátozott a nemzetközi jogban. És hát a státusz kérdése is nagyon komoly fejtörés, ez egy bizonyos határidőtől kezdve nem fog, egyszerűen nem lesz alkalmazható, tehát jogi kérdésként erről is beszélnünk kell. Aztán Cecilia sokszor beszélt azokról a petíciókról, amelyek eljutnak ide, illetve hát hozzánk is, a szakadványügyi szakbizottsághoz. Számukra ez egy nagyon komoly aggodalom. És mindenképpen harcolni fogunk azért, hogy az Európai Uniónak ezen eredményét meg lehessen tartani, tehát az európai állampolgári jogok kérdése számunkra nagyon fontos. Aztán Spaventa asszony tanús, tanulmánya azért is fontos, mert a jelenlegi helyzetet is jól leírja. Ezek az esetek, ezek az ügyek nagyon fontosak számunkra. Politikai szempontból elkötelezettek vagyunk, hogy a lehető legnagyobb kontinuitást és jogbiztonságot tudjuk garantálni ezeknek a polgároknak, egy position papert készítettünk, ebben a petíciós bizottság is bedolgozott, illetve több szakbizottság is. Ez nagyon fontos az Európai Parlament számára, és remélem, hogy nem lesznek zöggenők, de mondom, a cél az, hogy meg lehessen tartani ezeket a jogokat. A tárgyalások erről szólnak, de a tárgyalások alakulása döntő lesz, ezért fontos az, hogy folytonosan beszéljünk, párbeszédben álljunk, csak most kezdődnek a tárgyalások, de nekünk folyamatosan tudnunk kell, hogy a petíciósok, a petíciók benyújtói, a banaszosok hogyan gondolkodnak erről. Meg kell hallgatni az embereket, a szakértőket, az érintetteket. Így tudjuk kialakítani a stratégiánkat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a jogokat úgy akkor is megtartani, hogyha a státusz megszűnik. Éppen ezért ugye az a célunk, hogy az állampolgárságtól e- le tudjuk választani ezeket a jogokat. Az Európai Parlamentnek van egy állásfoglalása, az állampolgárság, társult állampolgárság megtartásáról van szó. Ez egy elég problématikus megoldás lenne, gyakorlatilag egy jogi művész mutatmány, és elképzelhető, hogy ehhez meg kell változtatni az alapszerződés is, de ez is lehetséges. Végezetül még egy dolgot hadd mondjak el. Kutatás. Az önök tapasztalatai, a panaszosok tapasztalata, a panaszok tartalma, és nagyon fontos a tárgyalások alatt, mint jogalkotók most tanulási folyamatban vagyunk. Nagyon fontos az, hogy az európai állampolgárságot, mint olyat megvédjük, az európai polgárokat is megvédjük, úgyhogy nagyon sokat kell gondolkodni ezen is, és hát ne felejtjük, hogy itt a jövőben is lesznek még reformok. Ezt a tapasztalatot a jövőben is felhasználhatjuk majd, úgyhogy hosszú távon is lesz ennek még hozadéka hogy hogyan lehet az Európai Uniós állampolgárságot, mint olyat javítani. Köszönöm, Cecília. Önök, köszönöm szépen, Danuta. Látható tehát, hogy a Brexit az egész parlamentet, az összes szakbizottságot foglalkoztatja természetesen. Az AFKO az egyik legérintettebb ebben a kérdésben, de mindannyian fontosak vagyunk, megpróbáljuk azt elérni, hogy a demokratikus vizsgálat az egész folyamat során érvényesül. Köszönöm Danuta még egyszer. Néhány kolléga jelentkezett, de szeretném először meghallgatni a panaszok benyújtóit, a panaszosokat, a petíciók benyújtóit, és akkor majd később lesz a vita. Először is a, népsz, a népszavazás hatásai az uniós állampolgárságra témában fogjuk meghallgatni a petíciókat. Az Egyesült Királyságban lakó uniós állampolgárokról van szó. 0923 2016-os petíció az első, Corinne Byron Danuzer nyújtotta ezt be. Az Egyesült Királyság Európai Unióba való kilépés esetén az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárok jogainak fenntartásáról nincs itt a petíció benyújtója, de hát eh, Spaventa asszony beszélt a jó hiszemű személyekről, akikre hatással van ez a népszavazás, és azt mondja a panaszos, hogy meg kell, nagyon fontos, hogy meg lehet tarthassa a jogait, és ezeket nem lehet visszamenőleg megszüntetni. Természetesen az összes mai petíciót nyitva fogjuk tartani, ennek nyilvánvaló okai van. Nézzük a következőt, 14-19, Demetrios Pajkopoulos nyújtotta be, pontosan ugyanebben a témában. Nincs itt a petíció benyújtója, ugyanaz a probléma, a tart témája, de neki van egy egy, a szavazati joga az Egyesült Királyságban van, biztosítása van, képesítése, tehát úgy gondolja, hogy ezeket a jogokat nem tudja elvenni tőle az Egyesült Királyság, hiszen ezzel elvenné tőle az európai állampolgárságából fakadó jogokat is. Ezt is nyitva tartjuk. 0470-es petíció Ignacio Romero Romero nyújtotta be, 6139 aláírás tartalmaz a petíció. Az Egyesült Királyságban lakó minden uniós állampolgár és az unióban élő minden brit állampolgár jogainak garantálásáról szól. Ez itt van a panaszos Ignacio Romero Meronak és Vilás Sabírnak is 3-4 percet adok. Um, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy előadhatjuk petíciónkat itt is, amit eredetileg máshol nyújtottunk be, időközben 6000 aláírás díszíti az Egyesült Királyságban élő spanyolok összefogásával, és brit állampolgárok, spanyolországi brit állampolgárok összefogásával írtuk ezt, és noha de a tartalma a petíciónak minden EU polgárt érint vagy érinthet a 27-28 tagállamban. Elmondanám, hogy hogyan látjuk a helyzetet. Amint tudják, és amint el is hangzott, a Brexit egy évvel ezelőtt dőlt el, és a migráns EU állampolgárok helyzetének bizonytalansága azonnal felmerült, lakhatásuk garanciái megrendültek. És noha az Egyesült Királyság ezt nem érvényesítette, nem várta el, sok EU-s állampolgár, aki ott él, gyorsan állandó lakhatási engedélyet folyamodott, de sokan vannak közöttük közöttünk, akiknek ezt a kérelmét a Home Office elutasította, és akiknek ezért nincsen arra garanciájuk, hogy a Brexit megtörténtével bármilyen jogaikat az Egyesült Királyság elismeri. Nagyon nehéz ugyanis a átfogó szociális és egészségbiztosítást így módon garantálni, mert pedig enélkül nagyon nehéz bárhol megmaradni. Szülők, családok, diákok, beteg embereket ellátó családtagok érintettek, és az ő biztosításuk bizonytalanná vált. Az NHS ellátása elvileg minden az egyes Királyságban élőre kiterjed, de a a két csoportba osztják, a jogszerűen az országban tartózkodókra, akik többnyire dolgoznak is, és megfelelnek egyéb feltételeknek is, és azokra, akik nem felelnek meg minden feltételnek. És nagyon nem mindegy, hogy a tárgyalások során a e második csoport tagjaival mi lesz akik eh, önként választották a külföldöt, az Egyesült Királyságot, eh, eleshetnek eh, jogaiktól, amint ezt ideje korán, ha csak ezt ideje korán el nem érik számukra a tárgyalások során, hogy ez megmaradjon nekik. 2019-re várható ezen jogok eradálódása a jelenlegi helyzet folytatása esetén. A migránsok sokféle módon próbálnak ezzel ellen fellépni. Egyes a különböző EU országok teljesen különböző módon kezelik a különböző országokból bevándoroltakat, de itt ugye a spanyolok akik EU-s állampolgárok, akár, bár az EU szabályokkal ellentétes, saját spanyol jogaikat is elveszhetik, és utána az angol jogoktól is eleshetnek. Ezért tehát a következőket fogalmaztuk meg, szeretnénk elérni, hogy formális garanciát kapja mindenki, hangsúlyozom mindenki, akit a Brexit érint, aki jelenleg jogszerűen tartózkodik az Egyesült Királyságban, és töröljék el a szociális biztosításra vonatkozó kitételeket. Minden polgár és migráns polgár is kapja meg ezeket a minimál jogokat member states, eh, states uh, will... Különösen, hogyha egy szuverén EU-s tagállam polgárai a személyek, ilyenkor nem lehet megkülönböztetni az egyes eh, tagállami állampolgárságokat egymástól. Végül pedig azt reméljük, hogy a tárgyalások során a polgári jogok eh, prioritást élveznek majd, megerősítést kapnak, és a tárgyalások egyéb kimenetelétől függetlenül továbbra is garantáltak maradnak, mert még ha nem is születik megegyezés az, az EU és az UK között, a polgári jogokat mindenképpen fenn kell tartani. Thank you very much. Köszönöm szépen. És most... Igen, sajnálom, még van egy petensünk, Bilászabi úr, tehát eh, egészítse ki kollégai felszólását. Hmm. 2016. augusztusában a Brexit után alakultunk meg, és 12 ezer európai polgárnak nyújtunk segítséget. Nagy-Britannia körülbelül 3,5 millió EU-s polgárnak nyújt otthon. És a Brexit után egy évvel a Nagy-Britanniában élő európaiaknak garantálni kell a státuszát. Két nagyon sebezhető csoport van. Az első, akik Nagy-Britanniában vannak, de nincsen munkaszerződésük, Hát ezek általában az önfoglalkoztatók. A másik csoport pedig azoknak a család tagjai, akik eh, harmadik országokból származnak, és Európai Uniós polgárok házastársai. Sajnos nemrég eh, is eh, azt tapasztaltuk, hogy nagyon bürokratikussá vált a tartózkodási engedélyek és a tartós lakhatási engedélyek kérelmezése. Februárban új szabályokat vezettek be, és ezek értelmében visszautasítják azokat a kérvényeket, amelyeken bármilyen hiányosságot észlelnek. 25 ezer ilyen eset volt már, hogy egyszerűen visszadobták a kérvényt, mert nem, mert valamit elfelejtettek kitölteni harmadsorban a díjak kérdése is felmerül, ez pedig 65 font személyenként. Ezen kívül minden egyes dokumentum eredetiét kell bemutatni. Nagyon, nagyon nehéz ez bizonyos polgároknak, hogy beszerezzék ezeket a dolgokat. És 2008-ban, amikor például nagyon sokan, tehát nagy még nem volt díja a tartózkodás engedély kérésének. Adminisztrációs akadályok akadályozzák az európai polgárokat abba, hogy eljöjjenek Nagy-Britanniába, ez pedig nagyon aránytalan, és nem áll összhangban a mozgás szabadságával. A jelen rendszert nagyon meg kell reformálni. Például egy ír polgár számára négy és fél oldalt kell kitölteni. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniós állampolgárok ilyen brutális procedúrákon kell átmenni, és nincsen megfelelő magyarázata ennek. 2011. júniusában bizonyos EU-s polgároktól egy átfogó egészségbiztosítást követelt annak érdekében, hogy tartózkodási engedélyt kapjanak. 2011-ben az Európai Bizottság emiatt egy kötelezettségszegési eljárást indított Nagy-Britannia ellen. Hiszen azok, akik nem kapták meg az átfogó egészségbiztosítás most nagyon kemény problémákkal szembesülnek. Ezek pedig európai polgárok. És azok mm, nem rendelkezek megfelelő szerződéssel, különlegesen kitettek a bürokráciának, és külön, különlegesen sebezhető helyzetben vannak. És ezekkel a polgárokkal az Európai Unió nem, folgal, fo, nem foglalkozik. A brit törvények alá esnek, és ott vannak ezek az emberek, akikért igazából senki sem felelős. Ezek az emberek Nagy-Britanniába jöttek, ezek Nagy-Britanniában keresnek egy új hazát, és nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek a sorsát prioritásként kezeljék. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig nagyon nyitottan, őszintén fogjuk a vitát lefolytatni, de látható, hogy milyen sok napi rendi pontunk van. Mindenkit arra kérek, hogy röviden, velősen fogalmazzon, mert 12.30-kor vége van az ülésnek, és nagyon sok petíciónk van. 11-12-13-as ugyanaz a téma, nincs itt a petíció benyújtó egyik esetben sem, úgyhogy azt szögezzük le, hogy ezeket nyitva hagyjuk. Anderson asszony következik, és aztán Spinelli asszony. Köszönet. Tehát szeretnék mondani, köszönet a lehetőségért, hogy ebben a témában elmondtam a véleményemet. Északír képviselő vagyok. A hatos fejezetről szeretnék beszélni, ezek az úgynevezett ír különlegességek. Már sokféleképpen nevezték ezt a problémát, de így nem. Ez elég új az 3.5-ös cikkről van szó, illetve nemzetközi szerződések szélre vonatkozó 8-as cikk, a 9-es cikk a, és a 10-es cikk az én témám. Az Európai Bíróság kimondta már azt, hogy a szavazati jogot átadhatják a tagállamok, odaadhatják ezt, megadhatják ezt a harmadik államok polgárainak. Nos, Észak-Írországgal kapcsolatban lehet, hogy ami a polgári jogokat illeti, nem kapunk megfelelő figyelmet. Nekem egyetlen utazási okmányom van. Ez egy, egy ír útlevél. Van egy diploma, diplomata útlevelem is, meg egy másik is. Sok ilyen ember van Észak-Írországban, bár Nagy-Britannia joghatósága alá tartozunk sok szempontból, tehát a nagypénteki megalapodás ellenére, hogyha a Brexit bekövetkezik, akkor nekünk is ez lesz a sorsunk. A kérdés csak az, hogy mire van szükség a protokollok módosításával kapcsolatban. A jogainkat mindenképpen meg kell tartani. Nekem ír útlevelem van, ezért vannak EU-s jogaim is. Szeretném, hogyha az az 1,8 millió ember, aki Észak-Írországban él, az is, az ő érdekeikkel is foglalkoznak a tárgyalások során, és nem csak az ír kérdéssel, vagy az úgynevezett ír, a különleges ír problémákról van szó. Köszönöm, Spinelli asszony következik. Ma, grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm Spaventa asszonynak ezt a tanulmányt, a tanulmány bemutatását, és köszönöm, hogy a panaszosok is eljöttek. Itt alapvető dolgokra döbbenhetünk rá a panaszok benyújtóin keresztül. Lenne egy kérdésem, amit Spaventa asszonynak tennék fel. Én credo che, che sia necessario far fronte a diverse possibilità. Kérdésem, hogy eh, hogy állunk a határidőkkel? Nagyon kevés időnk van. Kérdésem, hogy mi történik akkor, hogyha nem sikerül a tárgyalásokat lefolytatni ennyi idő alatt? Shakespeare-i időről van szó, tehát hogy tetebre hívásról van itt szó. Szerintem szükség lesz egy átmeneti megállapodásra is. Különben előáll az a helyzet, hogy nincs semmiféle jogszabályunk az előállt helyzetre. Az átmeneti, időszak, idő, az átmeneti időszakra vonatkozóan mi lesz a státusza az európai jogszabályoknak? Ez lesz alkalmazandó az átmeneti időszakban? Ezért érdemes lenne küzdeni. És ezzel egy nagyon fontos, számomra nagyon fontos dologra is utalnék, már mégpedig az Európai Bíróság ellenőrzésére. Az ő feladatuk szerintem, hogy megvédjék óvják ezeket a jogokat, amelyek nagy veszélyben vannak, hogyha az átmeneti megállapodást nem ellenőrzi, igen erőteljesen, a bíróság, illetve ha nem, az európai jogszabályok érvényesek az átmeneti időszakban. Tehát ebben az időszakban is az lenne a lényeg, hogy a az Európai Bíróság az Európai Bíróságban fölhalmozódott tapasztalat legyen a, meghatározó. Tudom, hogy az Egyesült Királyság az Európai Bíróság ítéleteivel kapcsolatban nem túl szimpatizáló. Az Egyesült Királyság kormánya bejelentette, hogy elkezdi az úgynevezett regisztrációs folyamatot, tehát regisztrálne a 3 millió európai polgárt az USA-ban. Vajon gondot jelente az, hogy nincs kapcsolat ezen folyamat, illetve az állandó letelepedési jog között. Ha jól tudom, nem ad megfelelő garanciát a regisztrálás arra vonatkozóan, hogy lakhatási jogot kap-e valaki. Köszönöm, Préda úr. Köszönöm szépen, sajnos Nincs már sok időnk. Annyit szerettem volna csak elmondani az előadott petícióval kapcsolatban, általános értelemben, hogy itt a fő gond az európai állampolgárok és britek állampolgárai jogai kapcsán a fő gond tehát az, hogy hogyan lehet majd a két fél között olyan megállapodást kötni, amely az állampolgári jogokat, főleg az eh, Egyesült Királyságban élők számára garantálják. Erre külön oda kell figyelni. Ez egy alapvető európai kivívott állampolgári jog, és ezt fenyegeti 2019-től a Brexit, ezért azt javaslom, hogy ezzel kapcsolatban minél hamarabb hozzunk állásfoglalást, akár ma. Köszönöm. Erre még visszatérünk. Ugye úgy tudom, hogy a, a parlament a nyári szünet után egyből egy ilyen állásfoglalást tervez. Köszönöm. Néhány gondolatot engedjenek meg. Megpróbálom ezeket egy kicsit csoportosítani, hogy elkerüljem az ismétlődéseket. Danuta nagyon fontos dolgot mondott. Gyakran beszélünk az EU állampolgári jogokról. Nagyon sokakat érint a probléma, engem is. Belgiumban élek, nem tudom, hogy mi lesz velem velünk, melyik országban folytathatja a családunk az életet, és milliós nagyságrendben vannak állampolgárok érintve. érintve. Egyelőre bármi lehetséges, és lassan ott tartunk, hogy el kell adni a széget a lábunk alól, meg a házat, szégyenletes a brit politikusok részéről, hogy az Egyesült Királyság a referendum után nem hozott azonnal döntést ezen milliós nagyságrendű polgár jogaival kapcsolatban. És ezeket a jogokat lebegtetik. Ezt a pártom is szégyenletesnek tartja, én személy szerint is. Azt ugyanis, hogy az Egyesült Királyság unilaterálisan nem jelentette ki, hogy garantálja az érintett emberek jogait minden körülmények között. A petíciós bizottságban most a petícióval kell foglalkoznunk. Ezzel kapcsolatban két dolog merül fel bennem, amit Starantas professzor elvégzett tanulmányt, az nagyon jó, de nagyon ijesztő is. Minél több részletet tárunk föl, egy kicsit annál inkább egy kafkai jövő van kibontakozóban. Attól tartok, hogy a kompromisszum egy ilyen esetleges eredmény szül majd, már pedig ezt a témát nem lehet így kezelni. Hübner asszony, kérem önt, hogy továbbra is ö, szervezze meg más politikai frakciókkal közösen ezen emberek jogainak védelmét, hogy legalább az Európai Parlament egyértelműen leszögezze, hogy kiáll a jogaink mellett. A második javaslaton pedig egy eljárási típusú. Jó lenne, ha esetleg küldenénk egy levelet a brit kormánynak, rávilágítva ezekre a konkrét problémákra, a lakhatási jogok súlyos veszélyeztetésére, a petíciós bizottság pedig végezze dolgát, és amit az Egyesült Királyságban élő EU polgárok panaszai kategóriába tartozik, azt pedig továbbítsuk a mely kormánynak, ami az Európában élő briteket illeti, és brit képviselőket különösen, nagyon sajnálom, hogy britként nem tudok semmi megnyugtatót mondani. Ez nagyon unfair és nem elfogadható. Ritkán történik olyasmi, hogy a néppártiak megtapsolják a szocialista felszólalást, ez most előfordult. Beszerre hogy köszönöm szépen, köszönöm elnök köszönöm a petíció benyújtóinak is, hogy eljöttek ide virtuálisan és aztán közvetlenül is ö, ö, sokat ö, dolgoztam már ezen a kérdésen. 3 millió ö, európai él az Egyesült Királyságban, és mindent megteszünk értük természetesen. A Brexit egyértelművé tette, hogy az európai polgárok érdekét védenek ki, Ezeknek, ennek a problémának arcai vannak, nevei vannak, és egyértelmű, hogy érzelmek is kapcsolódnak hozzájuk. Egy évvel a Brexit szavazás után egy jelentést készítünk, ez az úgynevezett állampolgárság jelentés, ezt három évente készítjük el. Egyértelmű, hogy a Brexitnek nagyon fontos szerepe lesz ebben a jelentésben. Ilyen körülmények között szeretném azt elmondani, hogy a bizalomvesztésen túl, ugye ez azok, akik, amit megélnek, a britek és az európaiak is elvesztették át a bizalmukat a, kör, a kormányban. Úgy gondolják, hogy hogy egy, az sem egyértelmű, hogy mikor, mennyi ideig, hogyan fognak, hogyan élhetnek majd az Egyesült Királyságban. És ebben a folyamatban nagyon fontos az EU intézményeinek szerepe. Az Európai Parlament képes volt viszont megragadni a polgárok bizalmát, illetve ebben a folyamatban segített a tanács is, illetve maga a tárgyaló csapat. A Citizens First nem csak szlogen, hanem ez a meggyőződésünk, és ezt is fogjuk tenni. A petíciós bizottság nevében szeretném azt elmondani, hogy a nyári szünet után egy hearinget fogunk szentelni ennek a témának. Együttműködésben dolgozunk a többi szakbizottsággal, és úgy gondolom, hogy ez ebben, hogy fontos szerepünk lesz, vagy az egész folyamatnak fontos szerepe lesz a állampolgárok érdekért való kiállásnak. Nagyon sok politikus csatlakozott hozzánk. Egyébként a Brexit maga visszafordítható, ezt a szóban forgó cikk szerzője is ezt mondta. Elképzelhető, hogy megváltozik a véleményünk a kilépéssel kapcsolatban, és senki nem állíthat meg minket Brüsszelben. Nos, a francia elnök, sőt Guy Verhofstadt és Timmermans alelnök is elmondták azt, hogyha meggondolja magát az Egyesült Királyság, akkor természetesen tártkarokkal fogadja őt az új Európa, a megerősödött Európa. Köszönöm még egyszer a panaszosoknak, hogy eljöttek ide, és az ő munkáikon keresztül azt hiszem, hogy mindannyian megerősödünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Scott Kátó asszonynak adok szót nagyon rövid ketten egy másik eh, szakbizottságból jön, de ugyanarról a témáról beszélünk. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm, hogy beszélhetek. Azt szerettem volna elmondani, hogy eh, tegnap a Swansea Velszi Egyetem eh, tanárainak az előadását hallgattam, és ez, ebben az előadásban jogvédelemről volt szó, tehát hogy hogyan lehet az EU-s polgárok jogait megvédeni Nagy-Britanniában a Bécsi Egyezmény alapján. Itt különféle jogvéleményeket hallottunk, és mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el ezt az anyagot, mert nagyon hasznos. És március 2019. március végéig nem veszthetik el az EU polgárként szerzett jogaikat. Tehát most ennek a lehetőségét vizsgáljuk. Köszönöm szépen, megnézzük. Remélem, hogy további információt is kaphatunk majd, hiszen ez nagyon, nagyon hasznos lesz a titkárság számára is. Jár úr! Köszönöm szépen! azért tapsoltam, mert az lenne a legjobb, hogy ezt az ülést élőben közvetítenénk a brit kormánynak. Mindenki azt mondja, hogy a Brexitnek nem lesz győztese. Igen, ezt megállapíthatjuk. És a mi feladatunk az, hogy a veszteségek viszonylag jelentéktelenek maradjanak. Tehát nagyon sok kapcsolatunk van, kereskedelmi kapcsolatok, külgazdasági kapcsolatok, külpolitikai, belpolitikai kapcsolatok, de az emberi jogok ne legyenek tárgyalási alap. Tehát a status quo-t tisztázni kell, és a, azok az emberek, akik elmentek Nagy-Britanniába, vagy a britek, akik idejöttek, azok olyan emberek voltak, akik hittek az egységes Európában. Nem szabad őket megbüntetni, és az emberi jogok ne képezzék a tárgyalások alapjait. Van elég problémánk, van gazdasági problémák, és igazából a brit kormánynak kellene közvetíteni ezt az ülést itt az Európai Unióban mi többet aggódunk, mint legalábbis a hivatalos brit közvélemény a Brexit miatt, és azért eléggé bosszantó. Van egy kérdésem? Spaventa professzorasszonyhoz jelzett, jelezte, de nem tudta elmondani, hogy milyennek a különleges kapcsolatok Írország-Nagy-Britannia között, Írország és Észak-Írország között, tehát eh, ez itt egy eléggé jelentős probléma forrás lehet. Tehát hogyan lehet igazából ezt az egészet definiálni? Köszönöm szépen. Most visszaadom Spaventa asszonynak a szót, hogy eh, megpróbálja ezeket a kérdéseket megválaszolni, és akkor utána meghallgatjuk a következő petíciót. Köszönöm a kérdéseket is. Az ír kérdéssel kezdeném. Többen is rákérdeztek erre. Az írországi helyzet aggasztó. Az északi írek, de köztársasági írek számára is és nem annyira az Egyesült Királyság kormánya számára úgy tűnik. Az ír köztársaság nem részese a Schengeni megállapodásnak, tehát nekik az Egyesült Királysággal joguk van külön vízum megállapodást kötni. Az ír köztársaságot egy jegyzőkönyv védés fedezi. És úgy tűnik, hogy a politikai akarat erre meg is van. A valódi probléma Észak-Írországgal van. Már eleve ugye az ír állampolgárok helyzete Észak-Írországban is problémás, de ha Észak-Írországot a ott élő brit állampolgárokat és az irán állampolgárokat az új helyzet elé állítják, akkor mind a ketten ezt súlyosan megszenvedhetik. Az EU jog alapján is ez problémát okoz, és egy esetleges új szabály alapján is. Ez egy szisztematikus, rendszerszerű probléma, mert az írek azt szeretnék, hogy ugyanolyan jogaik legyenek Észak-Írországban, mint az angoloknak van, itt egy szerződésre lesz szükség, egy szerződéses jegyzőkönyvre, amely ezeket a jogokat adott élőknek garantálja. Spinelli úr. Spinelli asszony is feltett egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy mi történik akkor, ha nem sikerül a a két évet már nincs is annyi, tehát a, mi, mi történik akkor, hogyha a két év alatt nem sikerül lefolytatni a tárgyalásokat, van-e átmeneti megállapodás? Hát ehhez az kell, hogy az Egyesült Királyság jó indulatúan álljon ehhez hozzá, mert csak akkor lép életbe az átmeneti időszak, hogyha erre rábólint az Egyesült Királyság is, de remélem, remélem, hogy ez így alakul, mert az emberek többsége is így gondolja. De egyébként, hogyha sikerül viszont két év alatt lefolytatni a tárgyalások, akkor az nyilván nem, le, akkor nem valósul meg ez az átmeneti időszak. Nos, ez nem jelenti azt, hogy a bíróságok az Egyesült Királyságban nem akarják megvédeni az európai polgárokat. Ugye az Európai Bíróságnak elvileg a joghatósága megszűnik, amit kilépnek. És az szerintem nem kizárt, hogy a tagállami bíróságok továbbra is az Európai Bíróságra tekintenek majd azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell alkalmazni a hatályos jogszabályokat. Tehát az a polgár, aki az Egyesült Királyságba az Egyesült Királyságban megy el. Most, amikor még az európai jogszabályok érvényesek, azok, az védve van az európai jogszabályok állat, hogy de mi lesz a Brexit után? Hát én meg, meg lennék lepve, hogy ha a kiváló ö, brit rendszer ez ellen verzenkedne. A munkavállalók helyzet az Egyesült Királyságban különböző előfeltételezésekből indulunk, nem is emlékszem már, hogy ez heti hány óra, tehát van egy minimum, van egy minimum munkaidő, és van egy minimum jövedelem határ. De hát nem csak az Egyesült Királyság a gond, de egyébként készítettünk egy összehasonlító tanulmányt az összes az összes tagállammal, és ezeknek a tagállamoknak több mint a fele nem tartotta tiszteletben az egy, a bíróság ítéletét erre vonatkozóan. Reméljük, hogy az EU és az Egyesült Királyság meg tudnak egyezni, és ez nem csak, ehhez nem csak az a fontos, hogy az Egyesült Királyság a munkavállaló definícióját ugyanúgy alkalmazza, mint ahogy ezt a bíróság elvárja, de ugyanígy ezt meg kell tenni Olaszországnak vagy Svédországnak is. Tehát az összes tagállamnak ugyanúgy kéne alkalmazni ezt a definíciót. Tehát nem csak az Egyesült Királysággal van gond. Ami pedig az adminisztratív terheket illeti, az Egyesült Királyság kérheti a regisztrációt, elég paradox a helyzet, mert bürokratikusabb országokból származóknak jobb esélye van arra, hogy be tudja bizonyítani, hogy miért van joga letelepedni az Egyesült Királyságban. Ami a többi kérdést illeti, valaki említette az alapjogi karta alkalmazását. Hát ezek olyan kérdések, amik sokakban, sokunk, ami sokunkat foglalkoztat. Nak. örülnénk, hogyha az eljárási kérdésekben az Egyesült Királyság állást foglalna. Sok jogász, engem ideértve, úgy gondolja, hogy az Egyesült Királysággal össze nem egyeztethető brit jogszabályok vannak, például a telepedési engedély. Jó lenne, hogyha az Európai Bíróság ezt a fajta bürokratikus hozzáállást mi hamarabb megváltoztatná, de kollégáim közül senki sem gondolja azt, hogy ez a hatályos um, Európai Uniós irányelvvel összeegyeztethető. Thank you very much for that. Köszönjük szépen ezt az információt, ezt fel is fogjuk használni. Köszönöm, Staventa professzorasszony. Most pedig próbáljuk elkezdeni a második körét a meghallgatásnak, ami az Egyesült Királyság állampolgárainak jövőjére vonatkozó. A 843-as petícióról van itt szó, és az 528-asról. HM brit állampolgár petíciójáról. A petensek nincsenek jelen. A 844-es petíció petense sincs jelen, Duncan Parker, de a LM nevű brit állampolgár ugyancsak nincs itt. De két petensünk jelen van, és ők beleegyeztek abba, hogy a, az Edward Williamson féle és a 1142-es Jonathan Gutteridge féle petíciókat délután tárgyaljuk meg. Tehát önök, ahogy ezt már megbeszéltük, a délutáni ülésünkön kapnak majd szót, hogy kellő idő és figyelem irányuljon majd az önök petíciójára. És akkor a mostani délelőtti ülés vonatkozásában Item 24, which is... A 24-es petíció megtárgyalását javaslom. Fiona Godfrey petíciója ez a British and Europe koalíció nevében az EU-27-ek területén az itt élő britek állampolgársági jogairól, és Jane Golding a, a petens képviselője. Ezt a témát szerintem meg tudjuk tárgyalni, ha ön is hajlandó rá. Parancsoljon! Köszönöm! Köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk, hogy bemutassuk a petíciónkat. A British in Europe koalíció nevében szeretném megköszönni Spaventa professzorasszony előadását, összefoglalóját, amely nagyon kiválóan tárta föl a probléma komplexitását. A British in Europe koalíció 11 civil szervezet összefogásra és 30 ezer embert képviselünk. Régóta szorosan együttműködünk a 3 milliós csoporttal, akik hasonló célokat követnek hozzánk. Mindannyiunknak az a, az ambíciója, hogy 4-5 millió az Európai Unió területén élő brit érdekét képviseljük Azt ugyanis, hogy a Brexit ne érhesse hátrányosan, és pláne visszamenőlegesen hátrányosan az ilyen állampolgárokat. Akik az EU-ba költöztek, jó hiszemben tették ezt, hittek európai állampolgársági jogaikban, a szabad vándorlásban, és jogos az az igényük, hogy ezt a szerzett jogot a jövőben is gyakorolják életük végéig. Ez egy alapvető igazságossági kérdés. Ezek a polgárok most nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, kerülhetnek, nagyon bizonytalan a sorsuk, a Brexit utáni jogaik alakulása. Egy év telt már el a Brexit szavazás óta, és még semmilyen módon nem kaptak ö, ö, tájékoztatást arról, hogy mi várható. A legkockázatosabb helyzetben a nyugdíjasok vannak közülük. Ne felejtsük, hogy a britek többsége, az EU-ban élő britek többsége nem szavazhatott a Brexit szavazáson, noha a dolog közvetlenül érinti őket. Ők mindannyian azt hiszik, hogy jogszerűen szereztek állampolgársi jogot mind hazájukban, mind az EU-ban. Itt a szolidaritás nem elegendő a jogok teljes körének garantálását követeljük azokban az országokban, ahol jelenleg lakunk. Vagyis valamennyi jogunk érvényesülését, a munkához való jogot, a vállalkozáshoz való jogot, a szakmai kompetenciák elismerését, a szabad mozgás jogát valamennyi EU ország között, valamennyi EU-s jogunkat, a szociális, az egészségügyi, nyugdíj jogokat, a szavazási, választási jogokat az európai választásokon, és a tartózkodás jogát, ami független a kvalifikációtól, a munkavégzéstől. Ez a legfenyegetettebb jog, várhatóan nem lehet majd szabadon vállalkozást indítani Brexit után, és ugyanígy veszélyeztetett a nyugdíjasok joga, mert az ő egészségügyi rendszerhez való hozzáférésüket csak az EU brit megállapodás garantálta. Ezek konkrét, nagyon veszélyeztetett területek. Az Egyesült Királyság kormányát megpróbáltuk abba az irányba terelni, hogy ezeket a jogokat ne akarják visszavonni tőlünk, és garanciákat követelünk a brit állampolgárok részére az 50-es szik kapcsán tárgyaltak kapcsán. Többször tárgyaltunk mi a British in Europe az a probléma által érintettekkel, sőt Bárnyi úr is fogadott minket március végén, és az Article 50, az 50-es szik szakbizottságával is leültünk. És már itt is előfordultunk egyszer májusban egy meghallgatáson. Közös levelet írtunk azon három millió ember nevében, akik az EU-ban élnek, a 27-ek miniszterelnökeinek, találkoztunk több 27, 27-ek kormánytisztviselőivel. A British in Europe jónak tartja az Európa Tanács, Európai Tanács által elfogadott tárgyalási mandátumot. Ez egy jelentős lépés abba az irányba, amit mi is akarunk, vagyis az állampolgári jogok megőrzése irányába és persze üdvözöljük az Európai Parlament állásfoglalását is, amit a tárgyalásokról eddig elfogadott. Üdvözöljük tehát az EU által kijelölt utat. Egyetértünk Michel Barnier-vel, Firenzei beszédével különösen, amikor azt mondta, hogy az érintett 3-5 millió embernek úgy kell tovább élnie, mint hogyha Brexit meg sem történt volna. Az EU és a UK között persze sajnos ezek az állampolgári jogok még tárgyalás függvényei. Meggyőződésünk, hogy az EU tárgyalási álláspontot kell követni, és szorosan fogjuk is ezt követni a konkrét kérdéseink kapcsán. És azonnal ö, publikálni fogjuk, mint ahogy a közeljövőben is, a tárgyalások helyzetéről kialakított véleményünket, és különösen az 50-es szik kapcsán. A polgárokat, az érintetteket el akarjuk látni azokkal a naplakész információkkal, amelyek sorsukat befolyásolhatják és egyetértünk azzal, hogy a legjobb az lenne, hogyha a 50 visszavonásáról szóló megállapodás születne az Egyesült Királyság és az EU között a nemzetközi joggal és szerzett jogokkal összhangban. De eltökéltségünk ellenére aggaszt minket, hogy esetleg nem születik megállapodás. És a három millió ember nevében ezért azt mondjuk, hogy a mi ügyünket külön kell tárgyalni, függetlenül a Brexitről szóló általános tárgyalások kimenetelétől. Ha nincs megállapodás, attól is. Mert ha csak ha nem születik megállapodás, vagy csak átmeneti megállapodások születnek, akkor a mi kiszolgáltatottságunk nem csökken. A brit kormány arra szólítjuk föl, hogy fogadja el az EU alapköveteléseit, de nagyon sok minden múlik azon, hogy most a brit kormány hogy, hogy reagál. Az Európai Parlament kiáll a tárgyalás mandátum mellett, és ezt köszönjük is önöknek. Thank you. Köszönöm a felszólalást. Természetesen a bizottságunknak nagyon nagy prioritást jelent ez az esemény, tehát hogy személyes kijelentéseket, bizonyítékokat, adatokat gyűjtsünk. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon gyorsan múlik az idő. Egy rövid Ward képviselő. Coming to all, all the petitioners, thank you for coming and thank you for everything that you're doing. Köszönöm szépen. Nagyon fontos az, amivel foglalkoznak, hiszen emberek itt igazából az életükért küzdtek. És nagyon fontos az, hogy eh, kapcsolatunk legyen önökhöz. És azt szeretném elmondani, hogy eh, írásos kérdések alapján Donald kérdéseket juttattunk el Donald Tuskhoz, hogy foglalkozzon a Nagy-Britanniában élő európai polgárok jogaival, attól függetlenül, hogy a brit kormány mit csinál. Tehát ne legyenek az emberek alkutárgya. És a 27 európai tagállam tegye a helyes dolgokat, attól függetlenül, hogy a brit kormány mit csinál. Én Roger Katalisszel együtt működök, és a prioritás jellegű kérdéseket 26 képviselő írta alá a legkülönböző frakciókból és országokból. Egy olyan időkeretben mozgunk, amelyen belül választ kell, hogy küldjön. Tehát, hogyha valaki erről többet szeretne tudni, erről a kezdeményezésről, akkor jelentkezzen. Az az érzésem, hogy nagyon sok dolgot kell tennünk, és a petíciós bizottság pedig nagyon fontos ebben a tekintetben. Köszönöm. Hannibal asszony, köszönöm. Köszönöm mindazon frakcióknak, akik eljöttek ide. Nagyon kevés brit képviselő van itt. Nagyon komolyan veszük a dolgot. És nem tudom, hogy eh, mi fog történni, de az Európai Unióból lassan kilépünk. És nagyon fontos az, hogy mi is eh, élünk a saját felelősségünkkel, azért, hogy a Nagy-Britanniában élő EU-s polgárok és az EU-ban élő brit polgárok ne szenvedjenek semmilyen csorbát. Londonban a londoni képviselőknek a legnagyobb a felelősségük ebben a tekintetben. És önök igazából nem, nem csipszel kereskednek itt. Tehát itt, itt nem bagatel dolgokról van szó. És igazából óriási teher van az európai képviselőkön. És például a londoni polgármester is pontosan tudja, hogy mi a helyzet. Tehát, hogyha bármit tehetünk, akkor, akkor jöjjenek el hozzánk, és megpróbálunk segíteni. Köszönöm szépen. Szeretnék arra is figyelmeztetni, hogy a brit állandó képviselet itt van a teremben, és biztos vagyok benne, hogy mindent feljegyeznek, amit hallanak, az összes jelentkezést. És remélem, hogy magukkal viszik a kollégáknak is azt, amit itt hallanak. Úgy gondolom, hogy most a délelőtti ülést lezárhatjuk, nem zárhatjuk le, nem. Folytatnunk kell. A 847-es petícióval folytatom. A benyújtó nincs itt, de természetesen az összes petícióval foglalkozunk és a 955-ös petíció Kristina Howells-ről, a Kot Dopál brit szervezet nevében, tehát az EU-ban élő brit állampolgárok jogának védelméről nyújtotta be a petíciót. Jelen van, és most örülök, hogy átadhatom neki a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy be, tud, be tudjuk mutatni a petíciót. Sok idő eltelt azóta, hogy tavaly szeptemberben beadtuk ezt a petíciót, de továbbra is fölmered a, fölma, megmaradt a kérdés, hogy mi a helyzet, mi a státusza azoknak, akik britek, de az EU-ban élnek, illetve EU-s állampolgárok, de Nagy-Britanniában élnek egyértelmű, hogy semmiféle garanciát nem kíván adni a brit kormány azoknak az EU-s tagállam, EU-s eh, e polgároknak, akik eh, az Egyesült Királyságban élnek. A British Association a 2016. júliusában a népszavazás után alakult, az a célunk, hogy Észak-Franciaországban, a Côte élő briteket védjük, illetve tájékoztassuk őket a Brexit alakulásáról. A jelenlegi helyzetet illeti az EU Position Paperje, a, amely 2017. júniusában íródott, azzal fogla, ö, valójában egyfajta tárgyalási alapnak tekinthető. De a mi érdekeink az észak-franciák Franciaországban letelepedett britek érdekeit jelentik. Eltérő érdekeik lehetnek a Spanyolországban vagy Dél-Európában élő briteknek. A brit kontingens általában nyugdíjasokból állt, Észak-Franciaországban viszont nagyon sok a fiatal munkavállaló. A szabad mozgás miatt nagyon sok ember egész egy másik országban telepedett le a brit parlament nem is tudta, hogy, ilyen, hogy mi a helyzet, nem is gondolták át, hogy mit jelent a szabad mozgás. Például egészségügyel kapcsolatban, hogyha nincs meg a viszonosság az egészségügyi ellátásban a tagállamok között, az, az rendkívül sok pénzbe kerülhet a briteknek, illetve a Nagy-Britanniában le, telepedetetnek. Például a kertvitel nélkül nagyon sokan visszatérnek majd a britek közül Franciaországból, mert nem fogják tudni megengedni maguknak, hogy megfizessék az egészségügyi ellentést. 500 millióba kerülne ez évente. Így aztán gondolkodni kell azon is, hogy az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáféréshez való jog, a ingatlan tulajdonlási jog, az oktatáshoz való hozzáférési jog, ide az Erasmus is tartozik, illetve a transferek, a nyugdíjak, a banki szolgáltatások, az adó, az életbiztosítás, az, a gépkocsi biztosítás, a zöld kártya, a szociális támogatás, a jogosítványok, illetve más, jog, más típusú okmányok, a magasabb vám tarifák, illetve postai díjak. Ezekről a kérdésekről mindenképpen beszélnünk kell. Valójában ezeket a kérdéseket, vagy ezekről a kérdésekről az Egyesült Királyság dönt, nem az EU. Úgy gondolom, hogy addig kell a vasat ütni, amíg meleg, most kell erről beszélni. The next... Köszönöm szépen. 808-as petícióval a délután során fogunk foglalkozni. 1330-as Jeffrey Owen Steele Morgan féle petícióról beszélünk most, ő nincs itt, de tudomásról veszük a petíciót. Van még egy petíciónk. Nem? Ennyi volt? Akkor ezzel le is zárom a délelőtti ülést, és remélem, hogy mindenki remélem, hogy mindenki hozzájut valami jó kis ebédhez, mert ugye kemény munkát végeztek, és köszönöm, hogy eljöttek ide, azt hiszem, hogy az ön tanúvallomáségon keresztül mi csak elhivatottabbak lettünk. Köszönöm és köszönöm Spaventa asszonynak, nagyon sok hasznos információt tudtunk meg tőle.